Welcome and be seated. Szeretettel üdvözlök mindenkit, kérem foglaljanak helyet. Először is üdvözlök mindenkit, üdvözlöm az európai parlamenti képviselőket és a nemzeti delegációkat is, pontosabban a tagállami parlamentek képviselőit. A közös parlamenti ellenőrző csoport mai ülésén. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és különösen sok szeretettel üdvözlöm a fénysoros elnökség képviseletében Tálviti asszonyt. Tudjuk, hogy Finnország jelenleg az Európai Unió tanácsának soros elnöke. Közösen fogjuk vezetni Tálviti asszonyjal ezt az ülést, és még egyszer elmondanám, hogy nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt üdvözölhetem Önöket a közös parlamenti ellenőrző csoport, rövidebben JPSG 5. ülésén. ahol az Europol, azaz a bűnöldözési együttműködéssel foglalkozó ügynökség ellenőrzésével foglalkozunk. 64, nemz- 64 nemzeti parlamenti képviselő képviselteti magá, képvisel 36 különböző parlamentet, 28 tagállamból. A biztonságpolitika nagyon fontos lesz, fontos napirendi pontunk lesz. Nagyon jelentős előrelépéseket értünk e- el ezen a területen. Például a Lisszaboni szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés révén is sikerült megerősíteni az Európol szerepét a bűnüldözési együttműködésben. A közös együttműködés fő célja pedig az, hogy megakadályozzuk, illetve harcoljunk a súlyos bűncselekmények ellen, minden olyan esetben, amikor az súlyosan sérti az EU-s szakpolitikák által lefedett területek valamelyikért. A JPSG látja el az Europol politikai ellenőrzését, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a szervezet a nemzeti parlamenti képviselők és az Európai Parlament képviselőinek szoros együttműködésében jött létre. Így kívánjuk biztosítani az Europol méreható ellenőrzését. Nagyon sűrű a mai programunk, Röviden emlékeztetnék csak a menetrendre. Ma délután kezdjük a munkát. Holnap is folytatjuk, holnap is lesz egy gyűlésünk. És a mai ülésünkön három különböző részre bontjuk a munkánkat. Az első rész után lesz egyébként egy kávészünet, utána megvitatjuk a módosításokat, és utána lesz még egy panel beszélgetés, amely alkalmával Peregrini professzor lesz velünk. Egyelőre arra emlékeztetném önöket, hogy mindenképpen lesz lehetőség eszmecserére, ahogyan az lenni szokott. Az Európai Parlamentben a következőképpen szoktuk ezt megszervezni megadjuk a szót az európai parlamenti képviselőknek és a nemzeti delegációk tagjainak is. Mindenkit azonban arra kérnék, hogy tartsa be a hozzászólási időt, mert, ahogyan már említettem, a JPSG mai ülésének napirendje igen sűrű, és annak érdekében, hogy mindennek a végére tudjunk érni, fontos, hogy mindenki betartsa a hozzászólási időt. Mint ahogyan elmondtam, tehát lesz ma eszmecsere, és itt lesz velünk többek között Vivierovski úr is, valamint Pellegrini úr is, de most a legelején az Europol főigazgatójával kezdjük. Debol asszonyt üdvözlöm itt a pódiumon. És itt van Linte úr is, a Europol igazgató tanácsának elnöke. Ma este hallhatunk egy beszédet is a biztonságpolitikáért felelős biztosunktól, Julian King biztostól, aki öt éves mandátumának utolsó záró szakaszában jár, és közvetlenül a mai ülésünket követően itt az Európai Parlamentben lesz egy fogadás is, amely alkalmával megünnepelhetjük az elért eredményeket, és folytathatjuk az ülésen megkezdett eszmecserét. A meg kell vitatnunk majd a módosítókat is, amelyek Dá- Dánia JPSG-ben való részvételére vonatkoznak. Az elnökségi trojka beli kollégák azt javasolják, hogy fogadjuk el ezt a módosítást. Emellett szeretném megemlíteni, hogy az elnökségi trojka előkészítő ülést tartott ma, egy erre vonatkozó kérésnek megfelelve, és a német delegáció vezetőjét meghívtuk, vagy felkértük, hogy beszéljen a következő trojka elnökségről. Románia, Finnország és Horvátország lesz a következő trojka három tagja. Táviténi asszony, kollégám, be fog számolni az előkészítő ülésen elhangzottakról. Úgyhogy azt javasolnám, hogy most hallgassuk meg a társelnökömet, Mariléna Tálvitét, aki a JPSG alelnöke, illetve társelnöke és a Finn parlament delegációjának elnöke. Engedjék meg, hogy finnül szóljak. Hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien jäsenet, arvoisat vieraat, hyvät naiset ja herrat. Szeretném köszönteni a parlamenti képviselőket, mind a nemzeti parlamenti képviselőket, mind az Európai Parlament képviselőit, hölgyeim és uraim. Szeretnék mindenkit köszönteni ebben, ezen a mai napon, ezen az ülésen, amely tulajdonképpen közös előző csoporti ülés, ez az ötödik egyébként, amelyet közösen szerveztünk meg a Finn parlament, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. Remélem, hogy mindenki kellemesen utazott. És ne felejtsük el, hogy amikor az Európolt létrehoztuk, akkor annak az volt a célja, hogy a tagállami igényeknek meg tudjunk felelni, vagyis a határon átnyúló bűnözést szerettük volna megakadályozni. Az Európolra vonatkozó jelenlegi rendelet 2016-ban lépett életbe, és ennek értelmében az Európol célja az, hogy segítse a tagállami munkát, a bűnmegelőzést, a bűnvisszaszorítást az összes érintett rendvédelmi szervnél terrorizmus ellenes harc és mindenféle súlyos bűncselekmények, illetve szervezett bűnözés elleni harcban tudjuk ezt bevetni. Az Europol tevékenységei között szerepel a képzés is, rendvédelmi szervek képzése, és a jelenlegi rendelet értelmében az információ cserét szeretné javítani az Európol, illetve az érintett tagállamok között, természetesen figyelembe véve az adatvédelmi követelményeket. A parlamenti ellenőrzés a különböző Európol tevékenységek között egy olyan tevékenység, amelyet nagyon fontosnak gondolunk, ezért is szervezzük meg ebben a grémiumban a találkozókat, most már ötödik alkalommal. Kedves kollégák, Európa ereje azokban az értékekben rejlik, amelyek összekötnek bennünket. Egy tagállam külön, egyedül, elszigetelten nem képes a szervezett bűnözés, a súlyos bűncselekmények vagy a terrorizmus ellen fellépni. Csak együtt tudunk enne, ezeknek a feladatoknak eleget tenni. Az Europol a tagállamok rendelkezésére bocsátja a kompetenciáit, tudását olyan értelemben, hogy mobilizálni lehet szinte egy forrást Éppen ezért nagyon fontos számunkra az, hogy az Európol továbbra is megfelelő finanszírozást kapjon, hogy be tudja tölteni azokat a feladatokat, amelyeket számára rendel a rendelet. Az Európol együttműködése a tagállamokkal, a tagállami rendvédelmi szervekkel rendkívül fontos ezért mindannyiunk számára. Éppen ezért nagyon sok sikert kívánok konstruktív párbeszédet mindazon kérdésekkel kapcsolatban, amelyek az Európol tevékenységeire vonatkoznak, és amelyek számunkra érdekesek lehetnek. Most pedig angolul fogom folytatni. So, um, uh, Presidential Troika meeting trojka üléseivel kapcsolatban nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy a JPSG hogyan is jár el. Ma délelőtt találkoztunk, és hát sikerült a következő kérdésekről megegyezni. A JPSG találkozók munkaprogramja, Dánia részvétele, illetve a JPSG-ben való megfigyelők munkája az Europol irányításában. Ezen kívül pedig az írásos hozzájárulásokkal, illetve kérdésekkel is foglalkoztunk. Eszmecserére került sor a delegáció vezetőkkel, a német Bundestagtól, ennek az volt a célja, hogy Németország részt kíván, kíván venni a következő szemeszterben a trojka, tehát az elnökségi trojka munkájába. A JPSG szabályok alapján a tagállamok, illetve tagszervezetek szóbeli vagy írásos kérdésekkel élhetnek az Európol felé. Az elmúlt találkozónk óta volt egy fontos kérdés, 6 hét határidőt adtunk erre. Az Európol válaszát pénteken kaptuk meg, és ezt megosztottuk a tagszervezeteinkkel, illetve a nemzeti delegációkkal. Ezen kívül még további kérdésekkel is foglalkoztunk, amelyekre az Európol választ adott, és ezeket a válaszokat továbbítottuk a delegációk felé. Az ötödik JPSG találkozó a napirendjének elfogadásával kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy ezt mindenki megkapta. A Trojka elnöksége ezt kiosztotta. Vannak-e megjegyzések a napirendhez? Amennyiben nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük. A plenáris ülés kezdetén engedjék meg, hogy az ötödik JTSG találkozó a plenáris ülését megnyissam, és ezzel az első napi rendi pontomhoz el is jutottunk, ez pedig nem más, mint az Európol tevékenysége idén, tehát 2019. március és szeptember között, illetve a programozási dokumentumok, amelyek a 2020-2022 közötti időszakra vonatkoznak. Ezek több éves programok. Még mielőtt megkezdenénk az ülésünket, néhány gyakorlati kérdésről szeretnék mindenkit tájékoztatni. Egyrészt arról, hogy tolmácsolást gél nyelven kívül minden Európai Uniós hivatalos nyelven rendelkezésre áll, ezen kívül pedig azt is lehet látni, hogy hogyan tudnak hozzáférni a Wi-Fi-hez, Wi-Fi kódokat, és az Európai Parlament weboldalán pedig közvetíteni fogjuk ezt a, a mai ülésünket. Köszönöm szépen, kedves Tálviti asszony! Nagyon örülök annak, hogy ön velem társelnököl, és ezzel következik a nagyon szoros napirendben a következő napirendi pont. Egy prezentációval fogunk kezdeni, amelyet a fő, ö, amelynek a fő beszámolója ö, az Europol ö, igazgatójától, Katrin de Boltól fog származni és a 2019 március, illetve szeptember közötti időszakról fog beszélni. A legfontosabb kihívások, illetve a költségvetési helyzet lesznek a témái. Ezek az Európol rendelet 51-es cikkében szereplő kérdések, amelyeknek alapján egy éves programozási dokumentumot hoz létre a a Europol, ezért 2020 és 22 közötti időszakra vonatkozólag most be is fogjuk terjeszteni, illetve megvizsgáljuk ezeket az éves programokat. Fontos az információcsere, az Europolt segítenünk kell abban, hogy az Europol egy egy központtá váljon az Európai Unióban a bűnöldözési információkkal kapcsolatban. A programozási dokumentum, amely Bukarestben idén februárban készült el, erről fogunk most vitázni. Úgyhogy akik eh, ismerik a parlamentközi eh, üléseket, azok eh, tudják, hogy itt a parlamentben nagyon sok ilyet tartunk, tehát mi, önök minden bizonyal tudják már azt, hogy kérdéseket fogunk, lehet majd feltenni, ezeket csoportokba fogjuk feltenni, és mindig két nemzeti parlamenti képviselő kapja meg a szót, majd egy európai parlamenti képviselő. Ez minden egyes kérdéskör, kérdés-válaszkör esetében így lesz. Amennyiben bárki felkívánna szólalni ezen a vitám, kérem, hogy küldjék ide írásos formában, ezek ott vannak egyébként mindenkinek rendelkezésére állnak, a ö, kitöltendő papírok, amelyeket ide lehet küldeni hozzánk az elnökségre, és így lehet felszólalási időt kapni. Tehát még egyszer említem, két nemzeti parlamenti képviselőt követően egy európai parlamenti képviselő következő. Tehát így fogjuk a mai délutánt megszervezni. Kérjük, hogy vegyék figyelembe azt, hogy racionálisnak kell lennünk. Egy javaslattal szeretnék itt előállni, maximum két percet javaslok a felszólalásokra, kérdésekre, hogy a meghívott vendégeknek lehetősége legyen arra, hogy választ tudjanak adni. És természetesen ezen felül időt kell biztosítani a válaszoknak is, úgyhogy illetve minél több kérdés feltevésére is lehetőséget kell biztosítani, úgyhogy kérjük, hogy ezt tegyék, ezt vegyék figyelembe. Kezdjük akkor uh, De Boll asszony uh, prezentációját, uh, az Europol végrehajtó igazgatóját. Kedves asszonyom, köszöntöm Önt itt az Európai Parlamentben, ezen a mai ülésünkön. Most 15 percre adom meg Önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Parlament tisztelt képviselői, nemzeti parlamentek tisztelt képviselői, tisztelt Juan Fernández López Aguilar és Linz Maria Talviti asszony, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Hozzászólásomat szeretnék beszámolni a legújabb fejleményekről. Az Europol több éves programozási dokumentumával, a 2020-as dokumentummal kapcsolatban, illetve azokról a hozzászólásokról, amelyeket ehhez kapcsolódóan megkaptunk. És szeretném a legfrissebb információkat is elmondani önöknek a utolsó bukaresti PSG ülésünk óta. A 2020-as programozási dokumentummal kapcsolatban talán emlékeznek rá, hogy az előző ülésünkön adtam egy áttekintést az európai Európa stratégiájáról, amelyet az Európol irányító tanácsa már elfogadott. Ennek tagjai a tagállamok és az Európai Bizottság. A 2020 plusz stratégia az alapja a két, az Europol programozási dokumentumának. Ebben az anyagban felvázoljuk a stratégia legfontosabb elemeit, és én most szeretnék tájékoztatást adni az Európol stratégia végrehajtásával kapcsolatos legfrissebb fejleményekről. Először is az Europol fel fogja használni a rendelkezésére álló információkat, amelyeket partnerek átfogó hálózatától kap. Ahogyan már elmondtam ennek a bizottságnak, mi szeretnénk lenni az Európai Unióban a bűnügyi eh, információk eh, eh, továbbításának a központja, és mindig a legfrissebb adatok nálunk állnak rendelkezésre. Rugalmasak szeretnék lenni, és valódi operatív támogatást kívánunk adni az EU tagállamainak. Ezért prioritást élvező esetekre koncentrálunk, a kimondottan nagy értéket képviselő célokkal kapcsolatos nyomozásokra koncentrálunk. A legkifinomultabb, legveszélyesebb bűnözők felderítésével kapcsolatban multidisciplináris módon összeállított tímek dolgoznak. Szeretnénk az innováció élén állni, illetve a kutatás és ezt követően a jogérvényesítés végrehajtásában is élen járni. A 2020 plusz stratégia végrehajtása operatív szempontból egyre inkább a biztonsági fenyegetésekre koncentrál, ugye ez a rendőri munkának a középpontja. Az operatív kiigazításokat hajtottunk végre a szinergiák érvényesítése érdekében, és a prioritásokat jelentő területekre fogunk koncentrálni. Egy elemző munkacsoport felállítása folyik. Ez a munkacsoport lesz felelős az új pénzügyi és gazdasági bűnözőközpont létrehozásáért, és az információ menedzsment program testület munkájáért. Itt folyik majd az elemző munka, a tagállamok eh, elemző eh, kapacitásainak a felhasználásával. Egy önálló elemző platform létrehozása eh, kapcsán több mint 800 elemző egy nagyon érdekes jelentést állított össze. Ők lelkesen készen állnak csatlakozni a platformhoz, hogy ott megoszthassák az eszközeiket, a tapasztalataikat. Az új pénzügyi és gazdasági bűnözéssel foglalkozó központ struktúrájával kapcsolatban, és az a célunk, hogy a tagállamokban a korrupcióval beleértve a pénzügyi és gazdasági bűnözés ellen hatékonyabban lehessen küzdeni. Az Europol az információ kezelésében nyújt majd szerepet. Az EU szintjén megpróbáljuk felvázolni a bűnöző szervek szempontjából az eh, innovációs helyzetet, kidolgozunk egy innovációs stratégiát, egy innováció irányítási központként, eh, dolgozunk a jövőben. A több éves programozási dokumentumhoz, a 2020 pluszhoz szorosan kapcsolódik mindez. Emellett szeretnénk tovább erősíteni az Európánál már működő három központot, a kiberbűnözés, az Európai Terrorizmus elleni központ és a súlyos és szervezett bűnözés központ munkáját. például az Europol szeretné, szeretne még több erőfeszítést tenni a kábítószercsempész és a terrorista tartalmak online terjesztése, illetve a gyermekekkel kapcsolatos szexuális visszaélések elleni küzdelem területén. Ez a terv nagyon ambiciózus. Ugyanakkor az Európolnál ha beruházunk az Európolba, akkor ezzel eh, közvetlenül beruházunk a tagállamok bűnöldöző szerveinek a munkájába is. Ez átvezet a következő pontomhoz, milyen pénzügyi és humán erőforrásokra van szükség az ügynökségünknél ahhoz, hogy ezt a pluszt, a hozzáadott értéket és magas szintű szolgáltatásokat tudjuk nyújtani. Jelentős költségvetésre van szüksége az Európolnak, ami elégséges a hosszú távú eh, beruházásokhoz eh, is a mindennapi egymást segítő működésünk kapcsán. Nem öncélú eh, ez a finanszírozási igény, hanem csak így tudunk választ adni a növő keresletre, a munkánk iránt átfogó mandátumra van szükség, hiszen, hiszen nagyon komoly biztonsági fenyegetettségeknek vagyunk kitéve egy egyre bonyolultabbá váló technológiai környezetben. A JPSG-nek szeretném megköszönni a segítségét, amelyet a 2020-as költségvetés és a több éves 2021-től 27-ig eh, tartó időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetés tárgyása során nyújtották nekünk. Ezt az Európol Management Boardjának Eh, az igénye 176 eh, eh, millió euró és 66 fő plusz létszám. Remélem, hogy az Európai Parlament és a tagállamok meg tudják erősíteni, hogy támogatják ezt az álláspontot. Bár a költségvetési tárgyalások még nem zároltak le, nem tudjuk az eredményt, az önök támogatása biztosítja azt, hogy közös víziónk lehet arról, hogy az Európa jövőben milyen támogatást tud adni a tagállamoknak. A több éves a működési program 2021 és 27 közötti időszakra vonatkozik. A jelenlegi tervezet súlyos csökkentéseket irányoz elő az Európol költségvetésében, például 2021-re több mint 10%-os csökkentést tartalmaz az előirányzat a jelenlegi az Európol Europol által végrehajtott költségvetéshez képest. Közeledünk a éves pénzügyi keret az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások eh, végéhez, hiszen év végéig ezt eh, el lehet fogadni. Remélem, hogy a eh, nemzeti kormányok felismerik azt, hogy mennyire fontos az, hogy operatív és politikai várakozásoknak meg tudjon felelni az Európol a költségvetése révén is. A 2020-as programozási dokumentum hoz a ciprusi delegáció fűzött nagyon értékes hozzászólásokat, ezt szeretném megköszönni. 2019. április 3-a óta az Európa egyébként támogatást nyújtott a ciprusi bűnöldöző szerveknek, egy operatív terv, másodlagos biztonsági ellenőrzések tárgyában. Az Europol a, egy hivatalt működtet Cipruson, és a tisztviselőink szabadon mozoghatnak Ciprusi Köztársaság területén, ha erre az ottani nemzeti hatóság igény tart. Az összes vendég Európol tisztviselők által végzett munkát nagyon hasznosnak minősítettek a ciprusi hatóságok és az Európol is. Ami a kriptovalutákat illeti, ez is stratégiai eh, prioritás. Az Európai Bizottságnak eh, köszönhetően létre tudtunk hozni egy eh, a titkosításokat megfejtő központot, ami pedig a kriptovalutákat illeti, az Európol saját forrásait használva dolgozik ezen a területen, hiszen az összes tagállam rendészeti közössége számára ez egy nagyon fontos terület. Most szeretnék beszámolni a kiberbűnözés, a szervezetbűnöző csoportok struktúrája, a pénzmosás és a gyermekpornográfia legfontosabb bűnözési területeivel kapcsolatos munkánkról. A kibertámadások is nagyon jelentős fenyegetéseket jelentenek. Idén azt tapasztaltuk, hogy célzott kampányokat folytatnak eh, vállalatok eh, ellen, és eh, akár több milliós válságdíjakat zsarolnak ki ezek a bűnöző bandák. A Goga családnak nevezett bűnöző csoport több országban hajtott végre ilyen kibertámadásokat. A kiber támadások elleni központ és Task Force feladata, hogy ez a konkrét válságdíjakat kizsaroló bűnöző család ellen felvegye a harcot. A kiber bűnözés elleni központ határozza meg a Dark Webben a célokat, az Európol kidolgozott egy listát, egy 300 tétellel, és ebből már 106-ot feldolgoztunk. Az első három helyen a lőfegyverek, a kiberbűnözés és a drogok, kábítószer szerepel. A legfontosabb szervezett bűnözői csoportok általában több bűnözési területen is tevékenykednek, azaz polikriminális tevékenységet folytatnak, folytatnak gazdasági, vállalatokat érintő tevékenységet, nagyon rugalmasak, alkalmazkodók, megragadják az kínálkozó lehetőségeket, vagy a környezet bármilyen változását fizikai erőszakot is egyre gyakrabban alkalmaznak, különösen a kábítószerkereskedelemmel, vagy a szervezet vagy elleni bűncselekményekkel kapcsolatban. A magas szintű szervezett bűnözői csoportok beszivárognak az állami és a magán szektorbeli szervezetekbe, enő pénzeket alkalmaznak, megfélemlítést jellemző, ez különösen jellemző rájuk. Az EU-ban a szervezett bűnöző bűnözés elkövetői között 65%-ban EU-s állampolgárokat találunk. A struktúra eltérő, többnyire fentről lefelé szerveződnek ezek a szervezetbűnözői csoportok, sokszor az ellátóláncon vagy kereskedelmi útvonalakon keresztül tevékenykednek, és az illegális áruk kereskedelmében is részt vesznek két évig egy Icebreaker nevű projektben Litvánia, Lengyelország, Spanyolország és az Egyesült Királyság vettek részt, az Európol és az Eurojust nyújtott támogatást. A bűnöző szervezet becsült profitja az elmúlt két évben 603 millió euró volt, több mint 50 tagja volt ennek a bűnözői csoportnak, kábítószer és cigarettacsempészettel, bérgyilkosságokkal, pénzmosással, fegy fegyvercsempészettel foglalkoztak. A nyomozás középpontjában az elég régóta meglévő bűnöző hálózat állt, és mintegy 53 aktív tagja volt ennek a szervezet bűnözői csoportnak. 2019. májusában 22 gyanúsítottat tartóztattunk le, és a rendőrség nagyon sok pénzt tudott lefoglalni. Ez a szervezet bűnözői csoport Dél-Amerikából Romániába csempészett például kokaint, 2,4 tonná kábítószert sikerült lefoglalni, és a vezető legfontosabb bűnözőket sikerült letartóztatni. A pénzmosás is nagyon nagy veszélyt jelent. A bűn cselekményekből keletkezett bevételeket próbálják tisztára mosni a, a bűnözők. Gyakori a bitcoinnal történő fizetés, egyre gyakran gyakrabban jelentget ez fenyegetést a pénzmosás kapcsán. A gyermekpornográfia a következő terület, az online gyermekpornográfia, ez továbbra is egy kritikus fontosságú veszélyt jelent. Az Europolhoz beérkező, a nemzeti központokból érkező információk szerint az Egyesült Államokban 2019-ben 272 ezer eltűnt gyermeket jelentettek, és az elmúlt évben megkettőződött a szám 35 szakértő 24 országból és 29 ügynökség képviseletében vesznek részt ebben a munkában a, megpróbáltuk az áldozatokat beazonosítani, és 28 áldozatot, 18 tettest sikerült megtalálnunk. Az Európol szempontjából, tehát a súlyos és a szervezett bűnözés valós veszélyt jelent az Európai Unió, az európai polgárok számára. Egyre nagyobb hatást gyakorol ez az európaiak életére. Nagyon sokak a e, csatározások a bandák e, között. Dániában és Svédországban voltak ezzel kapcsolatos gyilkosságok, e, és Amsterdamban egy egy büntetőügyekben eljáró ügyvédet is meggyilkoltak. Az EU határaiz érkező migránsok kérdésére rátérve tapasztalataink szerint megnöveli ez a migránsokkal kapcsolatos embercsempészetet, és növekszik az okmányhamisítások száma. Ezzel kapcsolatban fontos kérdés a közös, közösségi média használata. A szervezet bűnözői csoportok is használják a közösségi médiát, és a terroristák is ugye, használták a közösségi médiát. Emellett a darknetet is egyre e, nagyobb mértékben használják a bűnözők. Köszönöm szépen, hogy e, meghallgatták ezt a rövid áttekintésemet. Köszönöm szépen Debol asszonynak. Nagyon hálásak vagyunk, mint mindig ilyen alkalmakkor. És akkor most kezdjük a vitát, ahogyan az elején elmondtam. Különböző színű kártyákat kaptak, amelyekkel az ülés különböző részeire vonatkozólag jelölhetik, illetve jelezhetik hozzászólási szándékukat. Ezeket kérjük, küldjék ide a pódiumra, hogyha hozzá szeretnének szólni. Előzőleg két delegációtól kaptunk írásos dokumentumokat, erre a napi rendi pontra vonatkozólag? Most azzal kezdeném, hogy meg, megadom a vonatkozó delegációknak a szót. A német Bundestagról és a ciprusi parlamentről van szó. A német Bundestag képviselőjével, Zuzana Mitággal kezdjük, aki a német Bundestag delegációjának vezetője. Neki adnám meg a következő néhány percre a szót, hogyha kéri azt. Itt van? Igen, látom is. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót adott nekem. Szeretném először is megköszönni Döbol asszonynak ezt az átfogó tájékoztatást. Aggaszt bennünket a költségvetés, mert sok olyan feladat, amelyről döntöttünk, és amelyre mindenképpen szükség van. Ezekhez a feladatokhoz pénzügyi forrásokat kell társítani. A 2020-as költségvetés azonban már most is alulfinanszírozott, a többéves pénzügyi keretten belül pedig közel 50%-a hiányzik a szükséges forrásoknak. Emellett az Európai Bizottság is azt követeli az Európoltól, hogy csökkentse munkatársai számát. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megfelelő Európol költségvetést biztosítsunk. A jelenlegi költségvetésével ugyanis az Európol nem fogja tudni ellátni a szükséges feladatokat. Épp az imént hallhattuk meg, hallgathattuk meg, hogy milyen rengeteg sok feladatot kell az Európolnak ellátnia. Úgy látjuk, hogy az Európol nem fogja tudni teljesíteni mindezt, hogyha a költségvetés nem jóval magasabb a jelenleg megállapítottnál. Köszönöm. Köszönöm akkor azt javasolnám, hogy Demetris Demetri úrat hallgassuk meg, aki a ciprusi delegációt képviseli, parancsoljon. Mikrofont szeretnénk kérni a hozzászólónak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt társelnökök, tisztelt igazgatóasszony! A ciprusi delegáció vezetőjeként nagyon szépen köszönöm Önöknek az Európol különböző tevékenységi területeinek bemutatását. Ebben az összefüggésben szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontosnak tartom az önök által nyújtott támogatást a tagállamoknak. Ön is beszélt az imént Ciprusról, és azt hiszem, érdemes megnézni, hogy az illetékes hatóságok milyen kiváló munkát végeznek Cipruson. Azonban egy figyelmeztetést is szeretnék megfogalmazni a e helyütt. Ciprus EU-s tagállam, és Ciprus az az ország, amelynek az elmúlt években a legkeményebben kellett megküzdenie a migrációs hullámokkal. A legtöbb migráns ugyanis Ciprusba érkezik közvetlenül, és ez nem véletlen, hiszen a sziget megszállás alatt tartott részén nincsenek ellenőrzések, és hát ön is tudja, hogy miről van szó Debol asszony, hiszen ön beszélt az illetékesekkel. A török hatóságok repülőgépekkel küldenek migránsokat Lefkosziába, a sziget megszállt részére, és az ideérkezett migránsok aztán átszöknek a ciprusi köztársaságba, amely, mint ugye tudjuk, EU-s tagállam, és itt a migránsok menekültügyi kérelmet nyújtanak be. Szeretném tudni öntől, hogy önt mennyire aggasztja ez a helyzet, és hogy mennyire lehetséges az úgynevezett guest officerek segítségével bármit is tenni ezen jelenség ellen. Tud-e tenni valamit az Európol, tehát azért, hogy ezt a problémát megoldjuk? Köszönöm. Köszönöm szépen önnek ezt a hozzászólást, most pedig azt javasolnám, hogy kezdjük meg az eszmecserét. Megadnám most a szót mindazoknak, akik jelezték, hogy szeretnének hozzászólni a vitához ezen a ponton. Ahogyan az elején elmondtam, mindenki csak egy meghatározott ideig szólhat hozzá, és aztán Debol, asszony, Debol asszonytól is meghallgatjuk a válaszokat. Kelecisz úrral kezdenénk, aki a görög delegáció tagja. Kelecisz úr, itt van? Parancsoljon. Üdvözlök mindenkit. Üdvözlöm a társelnököket is. A görög parlament képviselője vagyok – és az Evroszi kerületet, vagy választókerületet képviselem. Evrosz egy nagyon fontos régió, amelynek szárazföldi és tengeri határa is vannak Törökország felé. Debol asszony korábban elutazott már a régiónkba, és ott láthatta, hogy milyen súlyos a migrációs nyomás ezen a területen rengeteg migráns érkezik ezen a régión keresztül Görögországban. Az elmúlt napokban súlyosabbá vált a helyzet, hirtelen megnövekedett a migránsok száma, amikor ön ellátogatott a régiónkba, felmerült a kérde- kérdés, hogy az Europol küldötteit esetleg fogadhatnánk-e ebben a régióban is. Van-e valamilyen előrelépés ebben a kérdésben? illetőleg tervezi-e az Europol, hogy ilyen tisztségviselőket a régiónkba küld. Szeretném továbbá azt is tudni, hogy van-e valamiféle fejlemény a Törökország és az Európol közötti együttműködés javításában. Hiszen nagyon fontos lenne az információ csere, a migrációs hullámokat illetően, valamint a bűnöldözés területén is. Köszönöm szépen. Strongsquist asszonynak adnék szót a svéd delegáció részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Legelőször is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az Europolnak és az Europol munkatársainak. Nagyon szorosan együttműködtek a svéd hatóságokkal, amiért nagyon hálásak vagyunk. Emellett a svéd parlament képviselői meglátogathatták az Europolt, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt. Egyébként úgy gondolom érdemes más delegációknak is ellátogatniuk az Europolhoz, mert ezáltal érthetőbbé válik az Europol munkája, és talán egyértelműbbé válhat, hogy hogyan is lehet javítani az Europol és a nemzeti és a tagállamok közötti együttműködésen. A 2000 20-as munkadokumentumra térnék ki. Szó esett már a különböző szerepekről, illetve a további prioritásokról. Fontos, hogy a 2020 pluszról, plusz címet viselő Európos stratégiával is összekapcsoljuk ezekben, az ezekben foglaltakat. Nagyon fontosnak tartom a 2020 plusz stratégiában megnevezett prioritásokhoz való hozzáigazítást. Emellett persze az is fontos kérdés, hogy az Európol hogyan fogja tudni ellátni a munkáját a jövőben. Hiszen az Európolnak a PESC-el is együtt kell működnie, kérdés, hogy ez a fajta együttműködés hogyan optimalizálható. A kérdés, hogy az Európol ezen a téren hogyan fejleszthető tovább. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehet ezt a koordinációt javítani annak érdekében, hogy az Europol növelhesse szerepvállalását. Emellett nagyon fontos az is, hogy a jövőbeni kihívásokat hogyan tudjuk kezelni. Számunkra nagyon fontos kérdés ez, legalábbis a svéd delegáció szempontjából mindenképpen. Köszönöm szépen. Most pedig Szenszelehosz úrnak adok szót, aki az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani én is Debol igazgatónőn, igazgatóasszonynak, és köszönöm, hogy érdeklődést mutat az Európai Parlament munkája iránt. Köszönöm, hogy részt vesz ezen a fontos eszmecserén. És hogy szeretnék megerősíteni az Európolt és annak tevékenységeit. Ez teljesen világosan megnyilvánítottuk vonatkozik abban az állásfoglalásban is, amelyet az Európai Parlament az Európa finanszírozásával kapcsolatban alkotott meg. Erre ön is utalt. Mindannyian tudjuk, hogy az Európol felé közvetített kérések száma továbbra is növekedni, növekedni fog, tehát a kereslet, az Európol munkája, információi iránt állandóan növekszik, és ráadásul ez az állampolgárok érdekében áll. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy ne engedjük meg, hogy csökkentsék az Europol költségvetését. Sőt, ennek a munkacsoportnak az ülésének köszönhetően, ahol a parlamenti képviselők együtt dolgoznak a nemzeti parlamentek képviselői, illetve az Európai Parlament képviselői, hogyha ezt itt megerősítenénk ezen a helyszínen is. Debol asszony a kérdésem az lenne, hogy a legrosszabb költségvetés esetén milyen hatásokkal kell számolnunk az Europol struktúrájára vonatkoztatva, illetve a tevékenységei hogyan fogják megszenvedni ezeket a csökkentéseket. Köszönöm szépen. Debol asszony, ha nem bánja, elég sokan szeretnének felszólalni, úgyhogy talán az lenne a legjobb, hogyha most meghallgatnák a kérdéseket, és aztán majd a válaszokat ön csoportosítaná, mert gyakorlatilag csak 15 óra 30-ig van időnk. Nagyon sok panelista itt van már a teremben, akik majd ezt követően fognak felszólalni, úgyhogy kérem, hogy tartsuk a napirendet. Úgyhogy most megint csak két nemzeti parlamenti képes, képviselő következik, és egy európai parlamenti képviselő. Akkor Kanawai asszony következik Írországból. Nem, elnézést kérek, ő európai parlamenti képviselő, úgyhogy akkor Okalájen képviselő következik Írországból. Jól mondom a nevét, jól ejtem ki? Elnézést kérek. Sajnos nem hallható, nem mikrofonba beszél a felszólaló. Mike, it's important for the translators. Elnézést kérek. Kedves igazgatóasszony, az ön jelentésében a Brexitre vonatkozó utalásokat nem láthattunk sem az Europol munkájával kapcsolatban, sem pedig a programokkal kapcsolatban 2020 és 2022 között. Pedig már csak öt hét választ el bennünket az esetleges robbanástól. Nem tudom, hogy ön szerint mit lenne, lehetne tenni Európol szinten, hogyan tud felkészülni az Európol, a JPSG csoportnak ezt kérem magyarázza el. Írországban nagyon fontos a rendőrség munkája, és fontos számunkra az, hogy az Európol struktúrájába részt vegyünk, és nagyon fontos lenne az is, hogy az északi rendőrséggel együtt tudjunk működni a jövőben is. Abban az esetben is, hogyha ez utóbbi az Europol csapatából kilépne. Kérem, hogy adjon tanácsot azzal kapcsolatban, illetve magyarázza el, hogy ezen rendkívül fontos kérdésre felkészült-e az Europol. És ha igen, akkor hogyan? Köszönöm. Akkor most Lanek úr következik Észtországból. Köszönöm szépen. Kedves Dabol asszony, először is engedje meg, hogy megköszönjem a kiváló beszédét. Ön megemlítette azt, hogy mennyire fontos az Európol szerepe az információk összegyűjtésében, és az adat gyűjtésből az információ gyűjtés felé való átmenetről is beszélt. Én valóban ugyanezt gondolom, az információ rendkívül fontos, főként akkor, amikor nagyon súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban, vagy amikor ez, ezekről beszélünk. Sajnos a mai napig is vannak olyan tagállamok, amelyek nem fektetnek be e, annyit, amennyire szükség lenne az Europol adatbázisába, Természetesen ez mindig attól is függ, hogy az adott tagállamban mi történik, de azért azt hiszem, hogy az Európol is tehet valamit. Ön szerint mit tehetne az Európol maga részéről annak érdekében, hogy rábírja a tagállamokat arra, hogy az információkat aktívabban adják át az Európol adatbázisába? Köszönöm, Vidanov úr következik az Európai Parlamentből. Köszönöm, és én is köszönöm Debol asszonynak, ezt a nagyon részletes, érdekes információkat. Egy rövid kérdésem lenne az Europol és a harmadik országok közötti kapcsolattal vonatkozólag. Melyek a legnagyobb kihívások és a legnagyobb lehetőségek? És a nyugat-balkáni országokkal való együttműködés az, amely engem kifejezetten külön értekel, mert én nem csak bolgár képviselő vagyok, hanem stratégiai szempontból is ismerem, hogy ezek az országok mennyire fontos pozíciót töltenek be a geostratégiában. Aztán fontos lenne a 2015-ös és 2016-os migránsválságra is kitérni ebből a szempontból. Köszönöm. Most Conway asszony következik Írországból. actually Mr. Conway. Uh, Conway, I'm sorry again. Conway úr vagyok, férfi vagyok. Elnézést mondja az elnök. Köszönöm szépen. Számos ülésen részt vettem már, és Döbol azt, mondja, minden bizonyal emlékszik arra, hogy Okwell a képviselőhöz hasonlóan én is sokat beszéltem már a Brexitről, illetve a Brexit hazánkra gyakorolt hatásáról valamint arról is, hogy mindennek milyen biztonságpolitikai vonzata lesz. Biztosan emlékszik arra de asszony, hogy felkértem önt arra, hogy jöjjön el Dublinba, és beszéljen ott a közösségünk előtt. Telefonszámot is cseréltünk, de Debol asszony irodája végül még csak nem is válaszolt az általunk küldött e-mailre, ami nagyon sajnálatos, hiszen azért nagyon fontos lett volna, hogy ellátogasson hozzánk. Még egyszer meghívnám önt Írországba, Dublinba, és kérném, hogy beszéljen azokról fontos kérdésekről, amelyek a Brexithez fűződnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ketidosz úr a következő Ciprusról. Köszönöm, elnök úr. Döbol asszony. Egy olyan témára szeretnék kitérni, amely a szervezett bűnözéssel és a kábítószer kereskedelemmel függ össze. Vannak újfajta kábítószerek, amelyekkel illegálisan kereskednek. Cipruson egy nő veszítette életét, aki vala, különféle vallási ceremóniákon vett részt, ahol kábítószereket használtak. Úgy tűnik, hogy valaki, olyas valaki hozta magával ezeket a kábítószereket Kolumbiával, Kolumbiába, Kolumbiából, aki Közép-Európán keresztül utazott Ciprusra. Az Európolon keresztül történő csere érdekelne, illetőleg, hogy pontosabban a kábítószer kereskedelem területén pontosan milyen stratégiát alkalmaznak a drogkereskedők kézre kerítésére vonatkozólag. Az egy európai parlamenti képviselő következik most, mondja az elnök. Köszönöm szépen, a stratégiai szempontokra kér, kérdeznék rá, mondja déli képviselő. Arról beszélt, hogy a különböző ismeretek feldolgozása és továbbítása kerül fókuszba a munkásságok során. Ezek új feladatkörök, új információkat gyűjtenek, vagy már meglévő forrásokból származó információkat dolgoznak fel ez a kérdésem. Beszélt arról, hogy az Europol az innovációs kutatás területén is szeretne élen járni. Szeretném megkérdezni, hogy ezt hogyan kívánják elérni, hogyan kívánják ebbe bevonni a magánszférát, hogyan kívánják felhasználni a magáncégek által begyűjtött adatokat, és az utolsó legfontosabb kérdésem az a Europol külső stratégiájára vonatkozik, illetőleg az Europol munkatársak EU-n kívüli kiküldetésére. Évek óta vannak ezek kapcsolatosan tisztázatlan kérdések. Vannak-e már munkatársak kiküldetésben, milyen, ki, milyen, mi a küldetésük, milyen missziókban vesznek részt, és miféle információkat szereztek. Különösen érdekelne az információgyűjtés, a harmadik országok hozzájárulása nélkül. Van -e ennek valamilyen jogalapja, vagy egyedi alapon, egy, e, eseti alapon döntenek vagy egyáltalán zajlik-e ilyesmi. Köszönöm. Köszönöm szépen Déli asszonynak, most pedig Karakopulosz úr következik Görögországból. Köszönöm, elnök úr. Az Európol és a Frontex közötti együttműködésre szeretnék kitérni, hiszen ezáltal hatékonyabbá válhatni az európai külső határok védelme, illetőleg határozottabban léphetnénk fel a szervezet bűnözéssel szemben és ez persze örvendetes volna. Görögországban ismét megerős, felerősödtek a migrációs, migráns, migrációs hullámok. Most Törökországból ismét napi több száz migráns érkezik az Evroszi régión keresztül, illetőleg a szigeteken keresztül. A kül a külügyminiszterek és a védelmi miniszterek ismét tárgyaltak erről a kérdésről, de a szigeteken egyre súlyosabb a helyzet, emellett az úgynevezett fogadóközpontokban, hotspotokban is egyre több a migráns, ami megterheli a helyi közösségeket. Fontos tehát az általam említett együttműködés, a Frontex és az Európol közötti együttműködés, hogy felszámoljuk, megállítsuk az emberkereskedő hálózatokat és bűnbandákat. Nem elég mindig emlékeztetni a szavakban is az európai szolidaritásra, a gyakorlatban kell megvalósulnia a külső határok védelmének, és ezt a védelmet ki kell bővíteni az együttműködés egyéb területeire. Gondolok itt a pornográfia és a fegyverkereskedelem, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelemre is. Egy biztonságosabb Európát akarunk, és külön megemlíteném az Európol és a Törökország közötti megállapodás. Sajnos E megállapodás terén nincs előrelépés, ez elsősorban Törökország miatt van így, mert Törökország nem hajlandó a gyakorlatban végrehajtani a megállapodásban foglaltakat. Számos bűnbanda tevékenykedik Törökországban, főként a migránsok, keres, migránsok csempészésével foglalkoznak. Olyan bűnszervezetek ezek, amelyek Törökországban is azon kívül is aktívak. A török elnök mindeközben azzal fenyegetőzik, hogy tovább engedi a migránsokat Törökországon keresztül Európa felé. Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ezt a megállapodást Törökország tényleg betartsa? asszony, köszönöm szépen, és köszönöm Debol asszonynak is a munkáját, hiszen vele is többször találkoztunk már itt a parlamentben. Köszönöm a prezentációt, és azt is, hogy a JPSG-be is, tehát a JPSG-t is arra kérte, hogy az Európol költségvetését egészítsük ki. Nagyon fontos tevékenységeket végez az Európol, úgyhogy erre vonatkoznak a kérdéseink. Ön utalt arra, hogy egyre növekednek az erőszakos bűncselekmények, és gyakorlatilag az emberkereskedelem, a kábítószerkereskedelem és a pénzügyi bűnözéshez is elvezet mindez. Most főként a szervezett bűnözéssel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy megvannak-e az Európolnak a megfelelő pénzügyi és szervezeti hátterei, vagy pedig egy új jogszabályra lenne szükség, esetleg jogalkotási szinten is lehetne tenni valamit az önök segítése érdekében. Ami a pénzügyi bűncselekményeket illeti, egyre nehezebb a kriptovalutákon, illetve az átutalásokon keresztül a pénz útját követni. Nagyon nehéz ezeket a gazdasági pénzmozgásokat követni. Ön beszélt az Europol pénzügyi bűncselekményekre specializált csoportjáról is. Az erre vonatkozó irányelvek, például az információcsere irányelv, vajon elegendő ehhez, és mit gondol az IPPO meg, meg kezdi nem, nem sokára munkáját. Köszönöm, Németország következik. Ja. Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! De Bole asszony jogosan említette, hogy az Európolból szeretnék egy ilyen információs központot, egy habot kiépíteni. Hogyha szeretnénk egy ilyen központot, ahhoz mindenkel adatokra van szükség. Az adatvédelmi jogszabályok azonban nagyon eltérőek a tagállamokban. Időnként az adatvédelmi jogszabályok hajlamosak arra is, hogy inkább a tetteseket, az elkövetőket védjék és sok állam nem tart ott, hogy a szükséges megfelelő minőségi adatokat tudja szállítani. Az ír kollega már felvetette a Brexit kérdését. Anglia ugye harmadik országgá válna az EU számára, és továbbra is pontosan továbbítja remélhetőleg az adatokat az európának, hogy ezeket mi is tudjuk használni. A harmadik pontként beszélt a gyermek pornográfiáról, a darknetről. Itt többféle lehetőség van arra, hogy a szálakat a háttérből mozgatókig eljussunk. Különböző gyanúra okot adó pilla, momentumok kapcsán azért fel lehet tárni a darknetet is a különböző üzenetküldések kapcsán, és akkor hogy mit gondol, mit lehetne tenni ez ügyben. Az utolsó pont a pénzmosás. A német Bundestag úgy döntött, hogy a bizonyítási terhet megfordítja, azaz illegálisan szerzett vagyontárgyakat el lehet kobozni, és az elkövetőnek kell bizonyítani azt, hogy honnan jutott hozzá ezekhez a vagyoni eszközökhöz. Ez az Európolnak kellene megtenni, hogy az ilyen illegális pénzügyi tranzakciókat meg lehessen akadályozni. Köszönöm szépen. Purászony, Finország. Jól ejtettem ki a nevét? Igen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm de Bole asszony az előadását Nagyjából ugyanazt mondom el, mint az előttem szóló delegációk, én is a költségvetéshez szeretnék hozzászólni, az Európol költségvetéséhez. Tudjuk, hogy egyre több feladat, nyomasztó problémák, migráció, kiberbűnözés, stb. Ugyanakkor az Európolt teljesen új funkciókat és feladatokat is kapott az embercsembészettel, az internetbűnözéssel kapcsolatban. Ezek közül, a kérdések közül nagyon sokat nem sikerül megoldani, egyre bonyolultabbá, nehezebbé válnak ezek a feladatok. A kérdésem tehát egyszerűen a következő. Mivel valamennyien egyetértünk abban, hogy az Európolt meg kell erősíteni, hogy több forrással rendelkezzen. Azt szeretném tudni, hogy van-e igazán olyan veszély, hogy ez a rendkívül fontos szervezet egyre több feladatot kap, ugye, és egyre több funkciót, de ugyanakkor nem eh, kap elég forrást ezeknek az, az ellátásához, megoldásához. Milyen, és még egy kérdés, milyen prioritásokat állít fel a feladatok közül? Kinkel asszony az Európai Parlament képviselője következik. Köszönöm szépen. Hollandul fogok beszélni. Tavaly a párttársam a Wardell Hughes jelentésében a következőt írta. Ennek a jelentésnek az egyik ajánlása az volt, hogy az Európol info, információs habbá kell, hogy váljon, ahol kontextusba helyzett információkat tud továbbítani. Tehát például a radikalizációval, a kábítószer útvonalakkal, vagy különböző bűncselekmény típusokkal kapcsolatban. A kérdés az, hogy ezen jelentés megjelenése óta megváltozott a módus operandi, ahogyan eljárnak a bűnözők, és én úgy gondolom, hogy önöknek is konkrétan problémáik vannak azzal, hogy tudnak-e adatokat cserélni más tagállamokkal. Most angolul folytatom. Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a biztonság erősítése és a magánélethez fűződő jog tiszteletek között. Beszélt a terrorizmusról, ez ugye ezzel is összefügg, de beszélhetünk az online gyermekpornográfiáról is, vagy arról, hogy nincsenek igazán innovatív módszerek, ahogy felléphetnénk a hatálykonyabban a bűnözőkkel szemben, akik anonimitás hozzáférhetőségtámogatást élvezve vannak jelen az interneten. A, hogyan néz ki az ön fejében a jövő? Hogyan tudna az Európol több támogatást adni, hogy ezeket a feladatokat meg lehessen oldani? Hogyha például a fatka útjára lépne az Európa, vagy követné ezt a példát és mi hány nő munkatársa van az Európolnak? Ez lenne az utolsó kérdésem, hiszen a diverzitás jegyében is nagyon fontos, hogy a teljes képet így jobban lehetne látni. Mirientus asszony következik Ciprusról. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni. Mennyiben vizsgálták már eddig, hogy a kriptovalutákat az Európai Unióban mennyire, milyen mértékben alkalmazzák? Milyen tevékenységek húzódnak meg emögött? Ezek illegális tevékenységek, és kerülhetnek kriptovaluták terrorszervezetek kezébe is? Mennyit tudnak ennek arról, hogy a tagállamokban szükséges lenne-e jogi szabályozást megalkotni az ilyen típusú kriptovalutákkal kapcsolatban, vagy akár a vége az lesz, hogy teljesen be kell tiltani ezeket a kriptovalutákat? Pigmont úr, Belgium következik, vagy elnézés, Pigmont asszony, Belgiumból. Köszönöm szépen. Először is szeretném a parlamentközi ülésünket üdvözölni. Szerintem nagyon pozitív az, amikor egy ilyen dinamika alakul ki a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, főként az Európol egy ilyen fontos ügynökség munkájának ellenőrzésével kapcsolatban. Úgyhogy mindenkit üdvözlök. Két kérdésem lenne. Az első az Európol külső stratégiájára vonatkozik, hiszen az Európolnak az, a, az egyik feladata, hogy harmadik országokkal is együttműködjön operatív módon. Néha ezeket egyébként nagyon nehéz nyomon követni, tudjuk, hogy ilyen harmadik országok gyakran autoriter rezsimek is lehetnek. Tehát nem tudom, hogy milyen ellenőrzési mechanizmusokat építenek be a velük való együttműködési megállapodások megkötésekor és kérem, hogy arról is tájékoztasson bennünket, hogy milyen országokkal folytatnak most éppen megbeszéléseket, illetve a Frontex-e való megállapodásra is szeretnék rákérdezni. Az együttműködést júniusba írták alá, tehát nem tudom, hogy ez pontosan mire vonatkozik, akár írásban is szeretnék egy kicsit részletesebb képet kapni erről. Köszönöm szépen. Nos, most kérték tőlünk azt, hogy még egy felszólalást bevegyünk, és ezzel le is zárjuk majd a felszólalások sorát. Krakuzis úr Görögországból. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την κατά κατά παρέκκληση, κατά κάποιο τρόπο. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy eh, mondhassak valamit. Két kérdésre szeretnék hozzászólni. Először is eh, az első dolog, ami ről röviden mondanék valamit, eh, azzal függ össze, hogy hogyan lehetne jobban megerősíteni a költségvetési lehetőségeit az Európának, hogyan lehet a finanszírozást javítani, mert ezt mi mindenképpen támogatnánk. Emellett felmerül a menekültek kérdése, már a tagállamok említették, hogy ismét növekszik a migránsok és menekültek száma, a tanács ma éppen ezt a kérdést is megvitatja, és ma kezdődött New Yorkban az ENSZ alatt a világ klímakonferencia. konferencia. Az Európolnak életékességi eh, körébe tartozik a környezetvédelmi bűncselekmények elleni fellépés és ezeknek a felderítése, üldözése. Eh, erről eh, esetleg tud, hallhatnánk még valamit, hogyha esetleg már mondott erről, akkor rendben van, de azért megkérdezném még egyszer, hogy mi, mi az Európol stratégiája Eh, hogyan kívánnak hatékonyabban felépni a környezeti, véde, környezeti bűncselekményekkel szemben, hiszen itt a kapuban már a eh, klímaváltozás, és eh, nagyon gyakran bűnözői tevékenység is meghúzódik bizonyos éghajlati jelenségek mögött, és ezt az Európai Unió minden tagállamában és azon túl is nagyon jól érzékeljük. Köszönöm. Nagyon sok kérdést eh, hallottunk, mint egy 20 mindenki betartotta az időkeretet, amit eh, köszönök, a, köszönöm, amit szeretnék megköszönni a hozzászólóknak, és még van 15 percünk, úgyhogy ön ugye eh, meghallgatta ezt a sok-sok kérdést. Most próbálja meg ezek közül minél többre válaszolni, de Bolle asszony 15 percben. Köszönöm, elnök úr. Ami a költségvetést illeti, mindenek előtt köszönöm mindenkinek a nagyon érdekes kérdéseket. És e, köszönöm azt is, hogy ennyi érdeklődést mutatnak az Európol munkája iránt. Megpróbálom csoportosítani a különböző kérdéseket, e, ha lehetséges. Az első csoport a költségvetésre vonatkozott. Valóban a 2020-as költségvetési javaslat, amelyet a bizottság májusban tette közé, 33 millióval csökkentette volna a költségvetést, és a létszámot is csökkentette volna. Köszönjük a parlament támogatást, hogyha ezzel ellen fel erre még hangjukat. Az Európai Unió nagyon sok erőfeszítést tett a tagállamokkal együtt, hogy javuljon a külső határok a védelme és a kül, kifelé a biztonság, de ugyanez a belső biztonságot is erősíteni kell. Mind a két típusú külső-belső fenyegetésekkel szemben fel kell lépni, hogy nehogy mi váljunk egy gyenge láncszemmé a biztonsággal kapcsolatban mit tegyünk, mit kell megtennünk akkor, hogyha a végső költségvetés nem olyan lesz, mint amit a Management Board, az Európoli irányító tanácsa tett. Akkor fel, át kell meg kell változtatni a prioritásainkat, vannak hosszú távú döntések, ezeknek a hangsúlyát is meg kell majd változtatni a 2020 plusz eh, anyaghoz képest. A migrációs hotspotokba telepítünk, vagy küldünk eh, vendég eh, európolos tisztviselőket, ennek hatása lesz a másodlagos migrációs mozgásokra szeretnénk még több erőfeszítést tenni a e, súlyos és szervezett bűnözéssel szemben, mert azt tapasztaljuk, hogy e, e, nő a kábítószer, kereskedelem, soha nem látott mértékeket ölt, az erőszakos cselekmények is, és ez mindenkit érinteni fog. Új hangsúlyokat kell meghatároznunk, a nagy értékű célokat kell középpontba helyezni. Ugye ma sok esetben úgy határozunk a prioritást, hogy, hogy mit támogatunk és mit nem támogatunk, annak alapján, hogy mondjuk 15 esetünk nagy értékű esetekre irányul, és mintegy 45 esetben dolgoznak multidisziplináris címek és az operatív munkacsoportunk környezetvédelmi bűncselekmények. Ez nagyon fontos az Európa számára. Már aktívak vagyunk az Empact folyamatban, van egy elemző projektünk az Európolnál, hogy fellépjünk a környezeti bűncselekményekkel szemben. Folytatunk információcserét a tagállamokkal, és ez is hatást gyakorol majd arra, hogy milyen támogatást tudunk adni. Az illegális online tartalmakkal kapcsolatban eh, javítani kell az IRMA elnevezési rendszerünket, eh, változtatható a eh, különböző tagállamokban különböző rendszerekkel is alkalmazhatóvá kell tenni ezt a rendszer, de ez nagyon pénzigényes. Hogyha európai szinten nem lesz erre forrás, akkor nem fogjuk tudni felújítani ezeket a rendszereket, és akkor minden tagállamnak külön kell ebbe beruházni, ami nem csak hogy költséggel jár a tagállamok számára, hanem megnehezíti az európai szintű együttműködést, illetve a szolgáltatókkal való együttműködést. A költségvetési tervezet nagyon fontos és a kutatás, az innováció kapcsán az innováció és a kutatást, ugye miért szerepel a fő céljaink között? Mert ez kritikus fontosságú mindenki számára. Mindenki szembesül persze a források csökkenésével, a bűnüldöző szerveknek innovatív megoldásokat kell kitalálni a biztonsági kérdések megoldására. Most dolgozunk egy projekten, ez különböző lépéseket tartalmaz, amelyeket más és más tagállamban tesznek meg, mi pedig európai szinten értékeljük, hogy mik a tennivalók. Persze ehhez is kell megfelelő költségvetés. A célunk az, hogy hozzunk létre európai rendészeti megoldásokat mindegyik tagállamban, ott is, ahol van erreforrás, és ott is, ahol nincs. Segítsen az európai kontextus vendégrendőrök küldése Ciprusra. Nos, a mandátumunk egyértelmű. Mi nem egyfajta európai FBI vagyunk, és nem hozhatunk végrehajtó intézkedéseket, csak a mandátumunk keretein belül járhatunk el. Ez pedig azt mondja ki, hogy információk összekapcsolása, a feladatunk bűnügyi információk összekapcsolása, és a súlyos és szervezett bűnözéssel kapcsolatos feladatok, amelyeket az Európa Rendelet 1 és 2-es melléklete tartalmaz. Tehát csak a saját mandátumunk jogi kereteinket belül léphetünk fel, és az adatok feldolgozása is koherens a tagállamokkal egyeztetett módon kell, hogy történjen. Mindig a tagállamok határozzák meg, hogy az Európol mit tehet meg, milyen információt oszt meg, osztanak meg velünk, Hogyha dupla ellenőrzést akarnak, akkor ezt a tagállamok kell, hogy megmondják nekünk, ők irányítják a nyomozást, és ők határozzák meg, hogy mi mit tehetünk az információval de az információ gazdái a tagállamok, nem az Europol az információ gazdája vagy tulajdonosa. Ciprus esetében ugye itt volt egy ügy, mert a prioritásaink felállításakor nem tudtuk eléggé támogatni a ciprusi hatóságokat, mert ez lakosság arányosan volt meghatározva. Megváltoztattuk a kritériumot, mert ez nehézséget okozott a ciprusi hatóságok számára, és most már jobb, több támogatást tudunk adni a ciprusi hatóságok bevezetnek bizonyos eseteket, és a hágai összekötő irodában mi megbecsüljük annak lehetőségét, hogy milyen támogatást tudunk adni a ciprusi hatóságoknak a különböző esetekben. Emberkereskedelem. Ez a mandátumunk alá tartozik, mert ez szervezett bűnözői csoportok által végzett tevékenység. A frontex folytatott együttműködésünket nagyon jónak ítéljük. Evrosz tartomány Görögországban. Nos, oda nem küldtünk vendég tisztviselőket, de elemzőket küldtünk, akik a bűnesetek adatait elemezték. A Törökország és az Európa közötti megállapodásra rátérve van egy stratégiai megállapodásunk Törökországgal, van egy török összekötő tiszt az Európol központjában, de mostanáig operatív adatokat nem tudunk cserélni Törökországgal, mert nincs operatív adatokra vonatkozó megállapodásunk. Az Európai Bizottság tárgyal egy ilyen operatív megállapodásról. Ebbe benne lenne már a személyes adatok cseréjének a lehetősége is. Az Európai Parlamentnek fontos szerepe lehet a az operatív megállapodás megkötésével kapcsolatos tárgyalásokban, amelyek ugye most zajlanak. Külső stratégia és prioritások, harmadik országokkal folytatott együttműködés kapcsán. Ez az együttműködés nagyon fontos hogyha például megint csak a súlyos bűnözésre gondolunk, az ilyen bűnözői csoportok vezetőinek 65%-a EU-s állampolgár, azaz nem, mi nem tudunk teljes hírszerzési képet felvázolni, hogyha a harmadik országoktól nem kapunk információkat. Ezért van szükség operatív megállapodásra, ha például kábítószerekről van szó, Kolumbiával van egy ilyen operatív megállapodásunk. Ez azt jelenti, hogy Kolumbiával, a kolumbiai hatóságokkal tudunk adatokat cserélni, és együtt működünk legalábbis egy-két tagállam Kolumbiával különböző esetek kapcsán is együttműködik. Nyugat-balkáni országok. Nos, mindegyik nyugat-balkáni országgal van ilyen operatív együttműködési megállapodásunk, de még az információcsere nem a megfelelő szinten történik, pedig ez egy nagyon fontos régió, és nagyon fontos határon átnyúló együttműködés. Brexit. Végig Beszéltük a Management Boardban az összes forgatókönyvet, iránymutatást kértünk, ezt különböző alkalmakor is prezentálták az irányító testületünknek, Különböző forgatókönyveink vannak különböző lehetőségekre, amik különböző politikai döntések eredményeképpen állhatnak elő. Elnézést, hogyha az Írországgal kapcsolatos kérdése még nem válaszoltam. Meg fogjuk vizsgálni, és köszönöm a meghívást, meg fogjuk vizsgálni, hogy ennek eleget tudunk-e tenni. De itt a brüsszeli irodánkban ilyen dolgozik összekötő tiszt, és szoros kapcsolatban vagyunk az 51 számú munkacsoporttal a Brexit viták kapcsán. EU szintű információgyűjtés, ez is rendkívül fontos. Én tavaly elmentem az összes tagállamba, és felvetettem ezeket a kérdéseket az összes releváns partnerünkkel, hogy ők hogyan cserélnek adatokat az Európallal. A jövőben különösen a súlyos és szervezetbűnözésre, valamint a migráns, az embercsempészetre koncentrálunk, és a kábítószercsempészetre. Egy operatív munkacsoport hozzá össze egymással a nyomozókat, és fontos, hogy az Európolhoz mindig jó, pontos információ jusson el így tudjuk felvázolni, hogy hogyan lépjünk fel a szervezett bűnözői csoportokkal szemben. Európai Rendészeti Megoldások Platformja. Nos, miután minden drága és kevés a forrás, azt kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk összesíteni a forrásainkat. Egyre nagyobb szükség van az Európolnál egy platformra, ahol a bűnöldöző hatóságok ugye tudnak egymással kommunikálni, beszámolni a fejleményekről a saját hazájukban, és ilyen módon tudják kezel, megbeszélni, hogy mit kezdjenek a biztonsági fenyegetésekkel. Innovatív megoldások így születhetnek majd az egész Unióban valamennyi rendészeti szerv számára. Frontex és az Europol közötti együttműködés nagyon fontos. Mind a két szervezetnek megvan a saját jogi kerete, amelyek megszabják, hogy hogyan zajlik az információcsere a két ügynökség között. Tavaly egy közös menedzsbord ülésünk volt a frontex és itt megvizsgáltuk, hogy mi lehet a hajtó ereje, a motorja a jövőbeni együttműködésünknek. A Frontex és az Europol között tehát jó az együttműködés, a Frontex főigazgatója és én személyesen is együttműködünk, és megpróbáljuk elkerülni a duplikációkat, a párhuzamosságokat. Adatvédelem és adatvédelmi szabályok. A következő kérdés. Különbségek vannak a tagállamok, az uniós tagállamok között. Nekünk az adott jogi kereteken belül kell dolgoznunk, adatvédelmi megbízottunk működik, egy ilyen tízfőből álló csoportunk foglalkozik adatvédelmi kérdésekkel, a, ők felelősek azért, hogy a hozzánk beérkező adatokat hogyan használjuk fel, hogy ez mindig összhangban legyen az adatvédelmi szabályokkal, és hogy még jobban szolgáljuk a tagállamok érdekeit. Az adatvédelemről, ha persze mélyebben vitát is kívánnak nyitni, ebben örömben részt vennénk. Várjuk, hogy a Eurojustnál megszülessen az új jogszabályi keret. Ez már jobban hozzá fog igazodni a változó biztonsági eh, környezethez, és ennek része az eh, Európol védelmi rendszere is prioritások meghatározása. Hát ez egy mindennapos feladatunk, hogyha az szervezett bűnözést nézzük, ez többféle bűncselekmény típussal foglalkozik. A bűncselekmények egyfajta szolgáltatásként üzleti modellé váltak. A, egyre több kábítószer kerül az Európai Unióba. Látjuk, hogy ilyen habok működnek, elosztó központok szintetikus drogokkal kapcsolatban Európában, amit különböző országokban exportálnak. Az ilyen ö, csoportok tevékenysége egyre komplexebbé válik, tehát komoly technikai tudást igényel az ellenük való ö, küzdelem. A tagállamoktól azt kérjük, hogy ö, többet foglalkozzanak gazdasági, pénzügyi bűncselekményekkel, ezért hoztunk létre az Európolnál egy ilyen bűncselekményekkel foglalkozó központot, hiszen szakértővé kell válnunk ahhoz, hogy a pénz útját nyomon tudjuk követni, és jelenleg még nem rendelkezünk sem európai, sem nemzeti szinten az ehhez szükséges szakértelemmel, itt jobbakká kell válnunk hiszen a bűncselekményből származó jövedelmeknek csak 2,1 százalékát foglalják le, és csak 1 százalékot mm, konfiskálnak, ez pedig hát nagyon hátrányos a gazdaság számára. Most azt javaslom, hogyha még maradtak kérdéseik, akkor ezeket küldjék el nekem, és írásban fogjuk megválaszolni ezeket a kérdéseket. És kérem önöket, hogy jöjjönek el hozzánk az Európolhoz, ahol még tovább beszélgethetünk. Köszönöm szépen, Debol asszony. Ez egy nagyon érdekes vita volt, és hát pontosan erről van szó, az Európol ellenőrzéséről, vagyis az ön ellenőrzéséről. Köszönjük, hogy idejött, köszönjük, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy a kérdésekre választ tudjon adni értem, érdem, érdemben, és most az lenne a javaslatom, hogy ne is húzzuk tovább az időt, mert már bizony sajnos 5 perces késésben vagyunk. Úgy folytassuk akkor a következő napi rendi ponttal. Majd úgyis 4 óra 15 perckor lesz egy kávészünet, de még addig van 45 percünk és ezt kihasználnám arra, hogy a következő felszólalunkat bemutassam, Olana Florea, aki a korábbi JPSG társelnök volt a román elnökség részéről, illetve Andrei Lintát is szeretném bemutatni, aki az Europol igazgató tanácsának tagja, illetve elnöke. You will? You will? Oh, yeah, yeah. The, the, the, European, I was just uh, trying to frame the, the following point. Következő gondolatot uh, hadd meg mindenkivel. Itt a több éves uh, Europol programozásról lesz szó, illetve az éves munkaprogramhoz kapcsolódó éves költségvetés és az éves tevékenységekről szóló jelentés, amely az Europol rendelet 14-es cikke alapján kerül megvalósításra. Nos, az a helyzet állt elő, and Mrs. Floria in the last meeting of the GPS in February hogy februárban a legutolsó ülésünkkor már itt volt ö, Linta úr, és a JPS társ elnökségét most a korábbi társ elnök Florea asszony, aki egyébként a májusi ülésünkön is itt volt, tehát ő az, aki a JP, JP ö, ESG-nek benyújtotta az írásos válaszokat, és most személyesen fogja ezt az anyagot bemutatni, úgyhogy köszöntjük Önt! Nagyjából 45 percünk van az egész vitára, és hát egyértelmű, hogy néhány parlamenti képviselő is szeretne majd felszólalni. Köszönöm. Linta úr először, és Flore asszony követi majd őt. 10-10 percben, ezt javaslom, és akkor maximum, maximum, és utána megadjuk majd a szót két percben maximum a kérdésekre. Linta úrnak adom meg ezzel a szót. Köszönöm, köszönöm szépen. Kedves JPSG tagok, kedves López Aguilar úr, kedves Kalkiti asszony, nagyon röviden szeretnék beszélni az Europol legfontosabb tevékenységeiről 2014. februárja óta, amely, amikor legutoljára találkoztunk. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és megpróbálom a lehető legrövidebbre szorítani a prezentációmat. Fontos számomra az, hogy vitára is, illetve kérdésekre is nyúljon, nyíljon lehetőség. Először is azt szeretném elmondani, hogy a Management Board a legfontosabb szerve az Európolnak, mert ebben vesznek részt a tagállami képviselők. És ahogyan önnek is elmondták, és erre én is szeretnék még egyszer utalni, a board az, amely az ügynökség irányítását végzi, mert gyakorlatilag ez a hatóságok képviselő, tagállami hatóságok képviselőiből áll, tehát mint olyan a legfontosabb szervünk. 2018 óta nagyon sok minden változott a jogi keretekkel kapcsolatban, de azóta viszont a Management Board az, amely az ügynökség munkáját felügyeli, és a stratégiai tervezés is hozzánk tartozik, és ez természetesen a az Europol rendelet 11-es cikkének értelmében gyakoroljuk ezeket a funkcióinkat. Több éves programozást végzünk, erre is volt már utalás, az éves programozást és az Europol költségvetését is mi intézzük stratégiai értelemben, mind a tervezés, mind a műveleti végrehajtás alánk tartozik. Ezen kívül pedig az Europol munkatársainak és az igazgató kinevezését is mi végezzük, illetve a könyvelőink és egy belső audit kapacitás kiépítése is hozzánk tartozik. Mindezt a titkársággal együtt végezzük. A board az, amely az igazgató munkáját is ellenőrzi, és az éves jelentést elfogadja az Europol munkájáról tehát nagyon sok funkciónk van. Ezek mind az Európol megfelelő és optimális munkájához kötődnek, illetve a mandátummal összhangban valósulnak meg. A Management Board elfogadta a liaison office vonatkozó szabályokat, az ott dolgozó munkatársaink kiválasztására vonatkozó kritériumokat, az igazgatók és igazgató helyettesek kinevezésére vonatkozólag is. Aztán az összeférhetetlenségre vonatkozó irányelvek, illetve az új adatkezelésre vonatkozó koncepciók kidolgozása is hozzánk tartozik. A board a megfelelő Európai Uniós rendeletek figyelembevétele mellett működik mindig mind az Európai Unió, mind a tagállamok érdekeinek figyelembevétele mellett. A 2001-es úgynevezett átláthatósági irányelvnek is a megfelelést mi biztosítjuk, ez pedig összhangban kell végeznünk az Európol működési titkosításához kapcsolódó igényekkel, tehát itt egyfajta egyensúlyra van szükség. Nos, az elnökünk az, aki elnökli a bord üléseket. A jövő héten, október 4-én én fogom a 112. bord ülést vezetni. Évente legalább két ilyen ülésünk van, de valójában inkább négy a jellemző. Ez pedig azt is mutatja, hogy milyen sok munka vár ránk. Ezen kívül van még két munkacsoportunk, az egyik a műveleti kérdésekre vonatkozik, a másik pedig az információ menedzsmentre. És ezen kívül pedig a board a döntéshozat, a legfontosabb döntéshozatali szerve az Európolon belül, hiszen ebben vannak az Európol ö, nemzeti egységek képviselői. Nagyon fontos az együttműködés biztosítása, aztán itt van még a biztonsági bizottság, amely a az Europol információ biztonsági stratégiáját dolgozza ki, illetve felügyeli ennek a megvalósulását. Ezen kívül pedig hát látható az, hogy milyen hosszú napirendi pontjaink vannak, vagy milyen hosszú napirendünk van. A board mindig minden egyes tagállamból egy taggal rendelkezik, illetve egy pottaggal, plusz az Európai Bizottság képviselőjével, azt kell, hogy mondjam, hogy most már a tapasztalatunk is azt mutatja, hogy nagyon fontos az elkötelezettség, illetve a profizmus. Ezen keresztül lehet egy modellértékű rendvédelmi intézményt létrehozni, olyat, amilyen egyébként az Európol nem csak Európán belül, hanem a világban is. Az együttműködést kell állandóan biztosítanunk, mind működési, műveleti, mind pedig a belügyminisztériumokkal való politikai együttműködés kapcsán. Nagyon büszke vagyok, amikor azt mondhatom, hogy köszönhetően a konszenzusos megközelítésünknek gyakorlatilag csak egyhangú döntéseink vannak. Úgyhogy nem meglepő az, hogy a board tulajdonképpen soha nem is talált még megoldhatatlan problémákat. Persze vannak kulturális különbségek, de mégis egy egységes, kollegiális szervezetként tudunk fellépni, azért, mert a célunk az, hogy a nemzeti nyomozást tudjuk segíteni a határokon átnyúló bűnözés és a terrorizmus ellen. Természetesen ez nem lenne lehetséges, hogyha munkatársaink nem készítenék elő megfelelőképpen a munkát. Köszönhető ez egyébként az igazgatónknak is aki egyébként részt vesz a Management Board találkozóin is. Az Európai Uniós tájképbe hogyan is illeszkedünk mi. Nagyon komplex irányítási struktúránk van, Európai Bizottság, Tanács és Európai tehát a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament is ö, részt vesznek az kompetenciáiknak megfelelően az ellenőrzésünkben, és ugyanígy az adatvédelmi biztosok is. Az Europol rendelet életbelépése óta gyakorlatilag ezekkel az intézményekkel együttműködve dolgozunk. Az Európai Parlament és az Európai Tanács vég, ellenőrzik az Europol költségvetését, ugyanakkor mi tökéletesen függetlenek vagyunk a döntéseink meghozatalakor. A Mandátumunk nagyon különleges, és ezért az Europol mandátuma is különlegessé válik. Európai Uniós feladatokat adunk át az Europolnak, és a legfontosabb, hogy a jövőbeli működésekre is a tagállamok érdekeinek figyelembevételével tekintsünk. A tapasztalatom azt mondja, hogy Európai Uniós projektek illetve az implementáció, a tagállami hatóságokkal való együttműködés terén az interoperabilitási projektek mind-mind pozitív példái az együttműködésünknek, hiszen ezek nagyon fontos projektek mind az Európol, mind a tagállamok számára. Ezeket felügyeljük. A JPSG egy további összekötési láncem a tagállamok és az Európol között ezen kívül 2018. Február, 19. februárja óta a 14-es cikk értelmében meghívhattam a JPSG képviselőit a bukaresti májusi ülésünkre megfigyelőként. És Flórea asszony nagyon aktív szerepet játszott a viták során, és a bord nevében szeretném megköszönni Florea asszonynak a munkáját, mert nagyon nagy mértékben hozzájárult a munkánkhoz. A májusi ülésünk is rávilágított arra, hogy mennyire sűrű a munkaprogramunk, a 2019-es munkaprogramot elfogadtuk, illetve a 2018-as munkaprogram mm, értékelését elvégeztük. A 11-es cikk értelmében a board az, amely a belső struktúrákról döntést hoz, és az igazgató a stratégiáját a 2020 plusz értelmében végrehajtja a pénzügyi bűncselekményekre vonatkozó egység létrehozásán keresztül. A jövőbeli döntések kapcsán fontos költségvetési kérdésekről is döntés született a 2019-es évre vonatkozólag, illetve a 2020-as pénzügyi év nehézségeire is utalnánk. A több éves pénzügyi keret szintén fontos téma számunkra, és a jövő héten Hágában fogunk találkozni, és ugyanezeket a kérdéseket más szemszögből is meg fogjuk vizsgálni. A legutolsó a találkozunk óta gyakorlatilag a tevékenységeinket összefoglaltuk, és ezeket az Europol weboldalán megjelentettük. Ezek mind az átláthatóság miatt is vannak így, de természetesen az Europolnak nagyon sok titkosítási kötelezettsége is van a műveletekkel kapcsolatban, tehát ezek nem szerepelnek értelemszerűen az összefoglalásban. Most pedig a jövőre szeretnék egy kicsit utalni. November 30-án fogjuk elfogadni az éves munkaprogramunkat, és ez 2020, 2021 és 22 re vonatkozik majd, ez egy három éves program. Az elmúlt találkozónk során a programozási dokumentumok figyelembevételével a board megpróbálja a tagállami igényeket összehangolni, és hozzáadott értéket képviselni a nemzeti hatóságok munkáját megkönnyítendő. Az európai rendvédelmi erők együttműködése abszolút sürgős kérdés, és ez szerepel egyébként az éves jelentésünkben is. A tagállamok egyre inkább tapasztalatokat, illetve próbálnak um, az Európol munkájából ismeríteni. Nagyon nagy új kihívások vannak, például az új technológiák megjelentése, vagy az 5G megjelenése, illetve a titkosítási eszközök és a digitális adatokra gondolok. Ansi Kangas, aki Finnországból érkezett, és alelnökünk, és egyébként társelnök is. A mai napon majd ő fogja bemutatni a nemzeti hatóságokkal való együttműködést, és azt, hogy az Európol adataival hogyan lehet a legjobb eredményeket elérni. Úgy gondoljuk, hogy az Európol számára az együttműködés, a szinergiák kialakítása nagyon fontos. A többi igazságügyi, illetve rendvédelmi ügynökséggel. Ezek szerepelnek a több éves terveinkben is, és ezek gyakorlatilag kapcsolódnak a az EPPO megvalósításához is, tehát ezeket különböző szinteken kívánjuk majd megoldani. És ezzel leszeretném zárni a hozzászólásomat, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Linda. Then... Köszönjük szépen. Most pedig megadnám a szót Florea asszonynak, hogy számoljon be a Europol igazgató tanács ülésének. Üléséről önnél szó parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Nem fogom felolvasni a jelentésemet, mert megkapták azt írásban, csak néhány rövid megjegyzést fűznék a leírtakhoz. Először is szeretném elmondani, mennyire hálás vagyok Linta úrnak, hogy meghívott, az igazgató tanács századik ülés, ülésére. Emellett szeretném megragadni a lehetőséget, és szeretném elmondani, hogy milyen nagyra értékelem az együttműködést a 2017-es tevékenység megkezdése óta. A kezdetektől fogva szeretném elmondani, hogy az idei évben a Europol igazgató tanácsa megnövelte azon napi rendi pontok számát, amelynek tárgyalásakor ott lehet a JPSG képviselő. Ez is mutatja a konstruktív együttműködés szintjét, és azt, hogy milyen bizalom alakult ki közöttünk. A JPSG képviselőjeként a Europol igazgató tanácsának ülésén próbáltam erősíteni a kapcsolatokat, és nem csak beszámolni a kulcsfontosságú kérdésekről, hanem arról is, hogy az igazgató tanács milyen témákban, témákat vetett fel például a költségvetést illetően. Az összegzésemben láthatja összegzésemből láthatják, hogy az az Europol igazgatójával és az igazgató tanács egyes tagjaival is milyen eszmecserét folytattam, valamint az Európai Bizottság egyes képviselőivel is. Biztos vagyok abban, hogy számos téma ezek közül felmerül a mai ülésen is, hiszen e kulcsfontosságúak az ügynökség jövőbeni fejlődése szempontjából. Nagy kihívásokkal nézzünk szembe ma Európában, éppen ezért nagyon fontos, hogy a kommunikációs csatornáinkat hasznosítsuk az év egész, az egész évben, és nem csak időnként. Üdvözlöm, hogy a Europol igazgató tanácsa és különösen Katrin eh, Döbola asszony válaszolt az összes kérdésünkről. Kérdés, kérdésünkre többször is felhívtam a figyelmet arra, hogy nagyon fontos, hogy a JPSG időben megkapja az összes releváns információt a parlamenti ellenőrző szerep betöltése érdekében. Emellett mindig kidomborítottam, hogy milyen fontos, hogy a JPSG megkapja a szükséges információkat a feladatai ellátásához, és emellett nagyon fontosnak tartottam a meglévő eszközök jobb felhasználását. Katrin Döbol asszony elmondta, hogy milyen javaslatokat terjesztett be az Európa 2020 plusz stratégiája szempontjából, illetve annak keretein belül. Hogy az új gazdasági keretekhez alkalmazkodjon, a Europol központosítani fogja a pénzügyi funkcióit egyetlen egy osztályon belül, emellett a Europol megpróbál gyorsan reagálni a tagállamok azon kérésére, amely a pénzügyi és gazdasági bűncselekményekre vonatkozott, és létre fogja hozni az új európai pénzügyi és gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó központot. Biztos vagyok abban, hogy a Europol képviselői örömmel beszámolnak erről az új központról önöknek. Az igazgató tanács ülésén májusban elfogadta a 2018-as tevékenységre vonatkozó jelentést, amelyet korábban konzultációs célral megosztottak a JPSG-vel e az év elején. Ami a külkapcsolatokat illeti Catherine de Boll asszony egy áttekintést nyújtott az Europol új külső stratégiájára vonatkozóan. A dokumentumról tanácskoznak, és jövő évben fog lezárulni, illetve nyerje a végleges alakját. Emellett a Europol költségvetési perspektívájáról is szó esett az elkövetkezendő évekre nézve, illetve arról, hogy ez a költségvetés hogyan befolyásolja hosszú távon az ügynökség tevékenységét. A 2018-as munkaprogramból ki, kiderült, hogy a, a csökkent költségvetés miatt a Europolnak át kellett gondolni a prioritásait, és emiatt nagyon nagy aggályuknak adtak hangot az igazgató tanács tagjai. A technológiába való befektetés és a különböző eszközökbe való befektetés hiánya hátrányosan befolyásolja hosszú távon az ügynökség működését, különösen ami az innovációt és a kutatást illeti. Emellett csökkenhet a munkatársak száma, és előfordulhat, hogy az ügynökség nem fog megfelelő operatív támogatást nyújtani a jövőben a tagállamoknak. Emellett Linda urat felkérték, hogy írjon levelet az Európai költségvetési hatóságnak a 2019. júniusi csúcs találkozó előtt. Ezt a levelet elküldték a román soros elnökségnek és Tajáni parlamenti elnöknek is. Kedves kollégák, az igazgató tanácsülés alkalmával folytatott eszmecsere során sok számos szempont felmerült, amely érinti a Europol jövőbeni működését. Folytatnunk kell a munkánkat, és továbbra is nagy fontosságot kell tulajdonítanunk a kihívások kezelésének. Köszönöm. Thank you, Miss Flora. Köszönjük szépen Flora asszonynak ezt a beszámolót, és köszönjük szépen, hogy képviselte a JPSG-t a Europol vezetőségének májusi ülésén. Kedves kollégák, van-e valakinek kérdése? Nincs, akkor haladunk tovább. Nagyon szépen köszönöm mindkét előadónak az elmondottakat, köszönöm Linta úrnak és Flora asszonynak is, és nagyon hálásak vagyunk Flora asszonynak, aki beszámolt nekünk a Europol igazgató tanácsi üléséről. Most pedig kávészünetet tartunk. És kérem, hogy 16 óra 45-re érkezzenek vissza ide az ülésterembe.